tekintetjük. Az első napirendi pont rendünkön ez az Európai Parlament elnökének nyilatkozata az Európai Tanács gazdasági válságról folytatott tárgyalásaival kapcsolatban. Meg van az a abban az örömben van lehet ö, részem, hogy üres teremhez beszélhetek. Önök ebben már nagyon gyakorlottak, ezt ismerik. Beszéltem ö, mindkét elnökkel, Barosz úrral is van, Rompoy úrral is, és ö, elmondtam, hogy tájékoztatni fogom őket a plenáris ülésen folytatott vitánk eredményéről vasárnap a nyitóbeszédben az Európai Tanács ülése során azzal érveltem, hogy átfogó és döntő fontosságú csomagot kell meghatározni az euróövezet válságának leküzdéséhez, és valamennyi uniós tagállamnak össze kell fognia e tekintetben. Azt is elmondtam, hogy mi vagyunk az euróövezet parlamentje is Éppen ezért üdvözlöm, hogy ma az Európai Tanács és a holnapi ülés között időt fordítunk arra, hogy a rövid középtávú terveket, illetve megoldásokat megvitatjuk. Három fontos kérdés van továbbra is. Görögország adósság terhének a csökkentése, azonban tudnunk kell, hogy ez mennyi és milyen módon fognak ebben részt venni a magánbefektetők, nyilvánvalóan alap ö, követően önkéntes vállalás alapán. Az európai bankoknak a feltőkésítése az ECOFIN ülésén foglalkoztak ezzel mind 27 tagállamra, valamint a tőkekövetelési termények is fel fognak menni. És hova hogyan kerülnek a megszerzésre a pénzpiacokon a nemzeti költségvetéseknek szükséges összegek. A parlamentnek ezzel kapcsolatban szerintem véleményt kell mondania, véleményt kell, hogy mondhasson és meg kell nézni a gazdasági helyzetben lévő országok helyzetét. Holnap lesz döntés az IFS -e, esetében, és hogy hogyan lehet a biztosítási mechanizmuson keresztül is emelő hatást elérni. Kérdés, hogy hogyan erősíthető meg. Egy speciális célú eszközt és egy alapot létrehozni a Nemzetközi Valuta Alap részvételével. Középtávon időt kell adni ahhoz, hogy az úgynevezett hatos csomag kialakuljon és alkalmazásra kerüljön. Az Euro Plus csomag és az összes növekedést ösztönző eszköznek is meg kell adni a lehetőséget, hogy ezek működjenek nemzet nemzeti kompetenciákat is jelent ez, de ugyanakkor az is jelent, hogy európai szinten sokkal jobban kell koordinálnunk. A nagy kérdés, hogy hogyan fogjuk ezeket a kérdéseket kormányközi szintről közösségi szintre emelni, és közösségi módszerekkel megoldani. Nyilvánvaló, hogy a sort és a közös és a középtávú megoldásokat uniós szinten kell kezelni. Hosszabb távon folynak a tárgyalások a és az a kérdés, hogy milyen változásokat várunk. Készen állunk-e arra, hogy bármilyen változást, vagy egyáltalán elfogadjunk-e változásokat? Hosszú távon le kell vonnunk a konzekvenciákat ebből a válságból, és meg kell néznünk Európa jövőjét. Nyilvánvalóan fontos, és azt szeretnénk, hogyha a főszereplők az uniót komolyan vennék. Ez a válság lehetőséget kínál számunkra, hogy gyorsan lépjünk. A fő végkövetkeztetések, hogy nem engedhetjük meg magunknak, azt, hogy a realitásoktól elszakadjunk. Ezt elviekben tudjuk, a gyakorlatban azonban Európai Unióról beszélünk, de leginkább mégis nemzeti politikákkal dolgozunk. Tehát az Unió egy kicsit még államszerű. A nemzetállamok ugyanakkor a mindennapi tevékenységet a nemzetállamok viszik. Ez az egyik gyenge pontunk, és ezt ezt használják fel a napi érdekeink ellen. Tehát az uniónak sokszínűnek és sokoldalúnak kell lennie. Az unió nem csak egy közös piac, hanem egy koherens politikai koncepció is megfelelő hatalommal. És nem csak azért, hogy a válságokból kilábaljunk, hanem azért, hogy hatással legyünk az új világ, modern világra. Köszönöm figyelmüket! Most pedig a politikai frakciók nyilatkozatait hallgatjuk meg. Korin Bortmankol asszony következik a néppárt részéről. Ja, eh, er Köszönöm szépen, elnök úr. A Strasburgi parlamentben itt most vitát rendezünk, amikor az állam és kormányfők Fáronpoly úr és Bározó úr vezetésével Brüsszelben mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy holnap döntést hozhassanak, és Európát kisegítsék a válságból, kiemeljék abból. Vasárnap megállapodtak abban, hogy semmi információt nem szivárogtatnak is, majd csak a holnapi csúcs után tudjuk meg, hogy miben állapodtak meg. Mire támaszkodunk tehát valamilyen kiszivárgott információkra, amelyek megjelentek a sajtóban. De, elnök úr, egy dolog biztos, nagyon sokat aggodalmaskodnak a polgárok, félnek, ugyanis úgy tűnik a válság egyre mélyebbé válik, a gazdasági kilátások egyre rosszabbak, a munkahelyek, a nyugdíjak, nagyon sok vívmány áll kockán, ezért a frakcióm nevében szeretném ismét felszólítani a kormányfőket, hogy ambiciózusak legyenek. Kérem, hogy ne csak részek részekben állapodjanak meg, hanem egy átfogó csomagra van szükség, hogy visszanyerjük a pénzpiacok bizalmát, és hogy valamilyen módon ellen tudjunk állni az euróval szembeni támadásoknak. Túl sokáig leragadtunk a politikai veszekedésben, vitatkozásban, és Európa olyannyira gyenge, hogy nem is tudjuk, hogy megoldást tudunk találni a problémákra, nincs könnyű kiút. A válság gyökere a tagállamokban található, de az egyik vagy a másik tagállamban tapasztalható problémák mindannyiunkat érintenek. Van egy közös valutánk, amelynek az előnyeit mindannyian élvezzük évről évre, ez pedig arra kötelez bennünket, hogy közösen szolidárisak legyünk és megoldásokat keressünk. Az EFSF megerősítése, európai terv a bankok tőkésítésére, mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Görögországban tapasztalható hatalmas problémákat fenntartható módon megoldjuk, és hogy újra megnyugtassuk a pénzpiacokat. Az EFSF-nek teljesen átütő erővel kell rendelkeznie, és a hitelezési kapacitásokat meg kell növelni. Ugyanakkor azonban az Európai Központi Bank függetlenségét meg kell őrizni. Ugyanis, hogyha a piacok az euróval játszadoznak, akkor nekünk valamilyen módon vissza kell tudnunk vágni. Meg kell óvnunk a biztonságunkat és a stabilitásunkat, elnök úr. A helyzet túl, túl komoly ahhoz, hogy bármilyen módon eljátszuk a megoldás lehetőségét. A további kontamináció, a dominoeffektus kockázata fennáll, el kell kerülnünk a bankok összeomlását, hiszen a stabil pénzügyi rendszer elengedhetetlen a gazdasági stabilitás szempontjából. A mi munkaerőpiacainkról van szó. A bankok és a tagállamok maguk felelősek elsősorban azért, hogy tőkét vonzanak be, az elfesefet pedig csak akkor szabad felhasználni, hogyha már nincs más megoldás. Ugyanakkor a bankok feltőkésítése nem helyettesítheti a felelősség teljes politikát. Egy teljes tervre van szükség. A bankokat fenntartható módon kell megerősíteni, hiszen elfogadhatatlan, hogy adópénzekből mentsük meg újra és újra a bankokat. Éppen ezért ebben a házban is minél előbb cselekednünk kell, hogy szabályozzuk a pénzpiacokat. Az asztalon lévő javaslatok egy a betétekre vonatkozó garanciarendszer, egy kiegyensúlyozott pénzügyi tranzakció adórendszer, amely működőképes, és egy válságkezelő mechanizmus összekötve egy bankdíjjal mindennek valósággá kell válnia. Üdvözöljük, hogy a hatos csomagot mielőbb végre akarják hajtani, és hogy a kormányfők otthon is gondoskodni akarnak arról, hogy működjenek a dolgok. Nagyon fontos, hogy már holnap megtegyék az első fontos lépéseket a tanácsi következtetésekben. Az Europlus paktumot, annak végrehajtását, annak intézkedéseit mindenképpen el kell fogadni, és az, ahogy az Európai Bizottság részéről már hallhattuk, be akarnak avatkozni a tagállamok költségvetésébe. Erre mielőbb szükség van, és nagyon fontos, hogy vitát folytassunk arról, hogy egy további gazdasági integráció történjen az euróvezetben és összességében a belső piacon. Emellett meg kell vitatnunk a szerződés módosítás lehetőségét is. Fontos azonban, hogy a vitába bevonjuk a polgárokat is, hiszen a polgárok támogatása elengedhetetlen az európai projekt számára. Uh, Mr. President Martin Schulz, socialist. Köszönöm, Schulz uh, elnök úr, szocialisták és demokraták frakciója. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudomásul vettük az önnyilatkozatát, elnök úr, és hadd mondjam el, hogy a szerdai európai csúcs talán valóban megérdemli a történelmi jelzőt. Túl sokat használják ezt a fogalmat, de előfordulhat, hogy a holnapi brüsszeli döntések valóban történelmi jelentőségűek lesznek. Hiszen a kérdés, merre haladjon Európa, talán eldől holnap. Nagyon gyakran kritizáltam, hogy az Európai Unió három részre esik szét, van egy német-francia vezetőség, ott van az euróövezet többi része, és aztán ott van a többi tagállam, azzal, hogy az Egyesült Királyság egy külön álláspontot képvisel. Ez az eljárás mód Európa szétesése gyakorlatilag önmagában már a legnagyobb veszély, hiszen megsemmisíti a közösségi módszert, és a végén egy olyan helyzethez vezet, amelyben az egyes cselekvők függősége, főként az euróövezetben, a politikai, illetve a belpolitikai helyzettől olyan drámai méreteket ölt, hogy mindenki, aki ott ül az asztalnál, már csak a saját nemzeti helyzetét tartja szem előtt, ahelyett, hogy a közösségi szellemre gondolna, és a közösségi célra, és azt tenni a cselekvés alapjává. Láttuk ezt Szlovákiában, látjuk ezt Németországban, látjuk ezt az összes többi tagállamban is, mert az Európai Tanácsban és a 17 euróövezeti ország tanácskozásán is az egyhangúság elve uralkodik. A világ egyik legerősebb valutáját tesszük így függővé, a tagállamok taktikai, politikai játszmáitól. Ebből a körből ki kell törnünk, ezért a jövő számára olyan közösségi intézményekre van szükség, amelyek feladata a közösségi politika gazdasági és monetáris értelemben történő alakítása. Nincs szükség további intézményekre. Nagyon-nagyon veszélyes úton haladunk. ugyanis eljátszottuk a bizalmat. A piacok bizalmát a beruházások fenntarthatóságába Európában, valamint a polgárok bizalmát a kormányokba, az euróvezetbe, valamint az Európai Unióba összességében. És a bizalmukat az iránt, hogy hatékonyan tudjuk irányítani az Európai Uniót. Másfél éve eljátszottuk ezt a bizalmat. Az Európai Tanácsban az állam és kormányfők tanácskozásakor általában az történik, hogy bejelentenek valamit, de ezt nem hajtják végre. Aztán visszavonják a dolgokat, kiforgatják, ismét csak bejelentenek valamit, és megint csak nem tesznek semmit. Még a múlt hétvégén is megtapasztalhattuk, Merkel és Sárközi találkoztak, azt mondták, most megtörtént az áttörés, megállapodtak, Ismét csak bejelentettek valamit, amiből aztán nem lett semmi. Még vasárnap Merkel úr, Merkel asszony Sárközi úr a sajtó elé lép, sajtótájékoztatót ad, de miről is? Mindarról, hogy miben nem állapodtak meg, miközben mindvégig világos mindenki számára, hogy miről is van itt szó. És fontos, hogy ezt világosan ki is mondjuk itt. Az adósság átütemezés mértékéről van szó. Ez a mérték attól függ, hogy a francia bankokat mennyire érinti majd a görög adósság átütemezése. Őket érinti a leginkább a jelenlegi helyzet, ezért a francia állam tudja, hogyha átütemezik Görögország adósságát, akkor valamilyen módon stabilizálni kell a francia bankokat. A francia állam ezt nem tudja megtenni a nemzeti büdzséből, mert máskülönben veszélybe sodródik a hitelminősítése az országnak. Ezért a franciák az EFSF-ből akarnak pénzt kapni, itt van a német modell, itt van a francia modell, ebben nem tudnak megállapodni. Mi lenne, ha ahelyett, hogy állandóan mindenféle bizalmat megrengető üzeneteket küldenek ki a világba, holnap össz- összeülnének, míg fel nem száll a fehér füst, és csak utána lépnek a nyilvánosság elé? Akkor tennék meg első ízben azt, amit meg kell tenni, mégpedig akkor sikerülne első ízben visszanyerni a bizalmat a polgárok részéről és a befektetők részéről Európában. És egy dolgot szeretnék elmondani az esetleges szerződésmódosításról is. Azt olvasom és azt hallom, hogy az EU szerződést módosítani akarják, hogy egy munkacsoport létesült Fán együtt, akinek egyébként nagyon nagy esélye lett volna ma, ha ma idejött volna, akkor ugyanis egész Európa figyelme ráirányult volna az összes kormányfő a parlamente, parlamentekben van, Herman van Rompuy ma elszalasztotta lehetőségét. Bározó úr benne van még ebben a munkacsoportban, és az vezeti, az eurócsoport elnöke Juncker úr. Hol van az Európai Parlament? Azok, akik a szerződést módosítani akarják, nekik, legalábbis az, a mi frakciónk nevében azt mondom, hogy ha odáig fajul a helyzet, illetve odáig jutunk, hogy a nemzeti költségvetésekbe beleszólhat Európa, akkor ez el, elengedhetetlen, hogy az Európai Parlamentet is bevonják mindebbe. Elfogadhatatlan, hogy az euróválságot arra, hasz, arra használják fel, hogy a parlamentet kikapcsolják Európában. Az én frakcióm határozottan ellenáll ennek a folyamatnak. Reménykedem abban, hölgyeim és uraim, hogy az, ami holnap megszületik, az az eredmény lesz az, amelyre szükségünk van. Végezetül nem is annyira tartalomról lesz szó. Az a legfontosabb, hogy az állam és kormányfők végre megmutassák, hogy szembe tudnak valóban nézni a kihívással. Köszönöm Ferhofstadt elnök úr a liberálisok és demokraták nevében. Az a bevezetem, bevezetőm már benne volt abban, amit kollégám Schulz képviselőtársam mondott. Arról volt szó, hogy Fan Romboy úr, Barozó úr, Juncker úr csütörtökön beszélni fognak a gazdaságirányításról az euró térségben. A tanács előtte ki őket, hogy tegyenek javaslatokat a decemberi csúcsra. Szerintem mindannyiunk érdeke, hogy novemberben Strasbourgban szervezünk egy vitát velük a tervük tartalmáról, mert ez már előfordult, hogy akkor hívnak minket össze, amikor a javaslatról a tanács már döntött, anélkül, hogy a parlament befolyásolhatta volna ezt a javaslatot. Remélem, hogy az összes frakció ebben segíteni fog, és meg lesz ez a vita novemberben az EP előtt. Majd pedig, ami a szerdai csúcsot illeti. Szerintem elmondhatjuk, hogy kb. 20 hónap habozás, ellentmondások, félintézkedések után az az érzésem, hogy most megértették, hogy valóban mirehajtó intézkedéseket kell hozni, kell egy globális terv, egy globális terv azért, hogy az eurozóna visszakapja a stabilitást, és egy úti tervre is szükség van, azért, hogy ezt megvalósítsuk. Amit pedig a terv tartalmát illeti, elnök úr, szerintem az nagyon egyszerű. Itt a parlamentben és a parlamenttel túlnyomó többség létezik ahhoz, hogy az állásfoglalást elfogadjuk. Ez már 8-10 napja így van, és ez az állásfoglalás tartalmazza azokat a nagy intézkedéseket, amelyekre szükség van azért, hogy az eurozóna ismét stabil legyen. Nem kell itt kitalálni új dolgokat, nem kell itt erről beszélni, vitatkozni, hanem döntöttünk mi már egy állásfoglalásról, mégpedig arról, hogy hét nagy reformot kell végrehajtani az eurótérségben. És mindannyiunknak érdekünk itt a vitában, és talán ön, elnök úr, amikor szerdán ott lesz, feltételezem, hogy ön ott lesz szerdán, hogy a hagyományos bevezetőjét megejtse az európai csúcson. Kérem önt arra, hogy ezt a hét pontot ismételje meg, azokat a pontokat, amelyeket az EP kér az euró stabilizálására, fenntartható megoldás Görögország számára, európai bank feltőkésítési terv, mert ezt nem nemzeti szinten és nemzeti intézkedésekkel, hanem európai szinten kell megtenni, a segélyalapot szintén erősíteni kell, és ott van a többi pont is az állásfoglalásunkban. És most magunk között legyünk összéték, van itt egy pont, ami döntő a következő napok és hetek számára. Mindenről beszélhetünk, gazdaságirányítás, irányítás, gazdasági kormányzat, fiskális unió, a bankok feltökésítése. Ez nagyon fontos, erről beszélhetünk, ezt meg kell ismételni szerdán az állam és kormányfőkhöz, de tudjuk, hogy mi itt a lényeg. A mentő csomagot, tervet hogyan lehet erősíteni. Hát erről van szó, erről kell, hogy szó legyen szerdán, másról nem. Mert itt már lehetnek előzetes viták a decemberi csúcsra, de a lényeg az, hogy hogyan fogjuk erősíteni ezt az alapot. A, a bazukáról beszélt a a néppárt nevében szóló képviselőtársam, és ezek itt nem könnyű dolgok, amikor a pénzügyi piacról van szó, a pénzpiacról, hanem itt nehéz fegyvereket kell bevetni és szerettem volna elmondani, hogy az a javaslat, remélem, hát ez már létezik itt, a folyosókon susognak róla, nem az EP folyosóin, hanem a Reisztág folyosóin adják át egymásnak az emberek a javaslatot. Itt van az a javaslat, amit szerdán el fognak fogadni draft terms and conditions maximizing the lending capacity of the ESFF, ez három és fél oldal, az összes részlettel hogyan, fogjuk ezt, hogyan fogják ezt megvalósítani. Nem mi, hanem ezt nemzeti szinten fogják vitatni, nem pedig európai szinten. És meg kell mondjam, hogy ez egy igen bonyolult rendszer, ezt legalább háromszor, négyszer kell elolvasni ahhoz, hogy az ember megértse. És itt vannak kételjeim. Fog ez a rendszer, elnök úr, működni? Mert ez olyan rendszer, amelynek segítségével 20%-os biztosítékot adunk, ez már a sajtóban benne volt. Az összes kötvényt és értékpapírt a nehézségek küzdködő országok esetében, legyen a Spanyolország vagy Olaszország, 20% a, ez azt jelenti, hogy így nem tudják a segély alapot erősíteni, és a gyakorlatban az egységes értékpapírpiacon mi történik? A nemzeti intézkedéseket fogják megismételni, az államok kiadnak értékpapírokat, és mi pedig 20%-ban fogjuk ezt garantálni. 20%-os garancia a kötvények számára. 60% a Görögország számára ugyanakkor 20%-os garancia azt remélik, majd megnyugtatja a piacokat. Nagyon remélem, hogy ez működni fog, de kételjeim vannak, mert az egyetlen jó megoldás, amit be kell vezetni, az egységes európai értékpapír rendszer, ezt kell Európába bevezetni, hogy az eurót megmentsük. Köszönöm. Zahradil úr az ECR részéről. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a jelenlegi helyzetet, anélkül, hogy megemlíteném, hogy egy válság kellős közepén vagyunk valójában az a benyomásom, hogy egy kicsit a 19. századig Európában lennénk, nem a 21. században. Tehát egy olyan Európában, ami 1815 után, után van a Bécsi kongresszus után, annak idején azt mondták, hogy a, a nagyhatalma koncertje, mert mindent, bármit is mondunk a nagy európai megoldásról, a közösségi módszerekről, hogy találjunk nemzeteken átnyúló megoldásokat, az elmúlt 15 napban csak két szemét látok, akik ezt az egész színművet irányítják, egy kancellárasszonyt és egy elnököt és eh, még eh, eh, miniszter elnök is azt javasolta, hogy jobb lenne, hogyha hallgatna. Én nem vagyok federalista, és nem csodálom Schumann és Monet urakat, de úgy gondolom, hogy ez a megoldás nem igazán európai. Ez a két úr nem nagyon örülne a jelenlegi megoldásoknak. Válság esetén mindig ugyanaz van az adófizetőknek kell eh, megfizetniük a felelőtlen magatartását a bankoknak és a pénzügyi intézeteknek, pénzintézeteknek, amelyek mint egy kaszinóban úgy játszottak az állampolgárok pénzével. Ugyanez vonatkozik a felelőtlen országokra is, amelyek a közkiadásokat felelőtlenül ö, költötték. És most a, ö, az adósságokat pedig az Európa megmentése címén vissza akarják vásárolni, és ö, hogy ezt mindenki fizesse. Senki nem olvassa, úgy tűnik, a közgazdászoknak a kommentárjait és cikkeit. Holnap semmiféle döntés nem fog történni, csak az idő húzása megy. Két-három év múlva majd lehet, hogy lesz valamilyen megoldás de továbbra is ebben a helyzetben fogunk élni, és el kell ismerni, amit a, a hallunk, hogy a folyosokon oldják meg. Az ERO nem mindenki számára igazi projekt. Vannak, akik fontosnak tartják, de vannak az ERO övezetnek egyes tagállama is, amelyek a jövőben nem tudnak ebben részt venni, mert egyszerűen csődbe mennek, és a leértékelést kellene elviselniük. Erről beszélünk a folyosókon, ezt halljuk, de mindenki fél ezt kimondani hangosan van. Tehát holnap most megint megy majd a játék ahol hagyományos és kinyelmes módon, ami ugyanakkor nagyon sokba kerül, és a legkevésbé megbízható a piacok számára. Tehát ez nem egy igazi megoldás szemben a politikusokkal, a terepen dolgozó emberek, azok új bátor megoldásokat javasolnak. Majd meglátjuk, hogy Európában vannak-e államférfiak is, vagy pedig csak politikusok vannak. Köszönöm szépen. Rebe Rebecca Harms kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt hét végéből főként két tanulságot tudok levonni. Egyrészt láthattuk és láthatta a tanács a trojka jelentése alapján, hogy mindaz, mindazon döntések, amelyek Görögországgal kapcsolatosan megszü, megszülettek, helytelenek voltak, mindent elrontottunk, amit el lehetett rontani. Júliusban a tanács még egy adósságátütemezésről beszélt, amelyet már akkor bíráltak, mint túl alacsony mértékű, tervet, és az EFSF növeli, megnövelése is sem volt elegendő mértékű júliusban. Az egyoldalú ragaszkodás a takarékossághoz Görögországban pontosan abba a ahhoz a katasztrófához vezetett, amelyet megjósoltak. A brüsszeli csúcsokon meghozott döntésekkel csak súlyosbították a görög válságot és ezzel az európai válságot is. A második tanulság a hétvégi eseményekből ez azt hiszem abból adódik, hogy elhalasztották ismét a döntéshozatalt. Európát nem lehet a válságban válság csúcsok révén irányítani. Olyan sokszor elhangzott, hogy egy másféle gazdaságirányításra és stabilizáló jellegű irányításra van szükség háromnapos intenzív előkészületek után sem sikerült eredményre jutniuk az állam és kormányfőknek, ez is ismét ezt bizonyította. Az én frakcióm más eredményeket követel az újabb csúcstól, és azt akarjuk, hogy holnap éjszaka érjen véget a válságcsúcsok mintázata, amely válságcsúcsok alkalmával túl keveset fogadnak el, inkonzekvens módon és túl lassan cselekszenek. Úgy gondoljuk, hogy a görög adósság átütemezése meg kell haladja az 50%-ot, és arról is gondoskodni kell, hogy azok a spekulánsok, akik állandóan arra spekulálnak, hogy Görögország csődbe megy, hogy azok ne tudjanak több milliárdos nyereségre te szert tenni ismét. Görögország gazdasága a mi intézkedéseink nyomán még mélyebbre süllyedt. Meggyőző tervre van szükség arról, hogy a görög gazdaságot hogyan akarjuk újra felépíteni. És a zöldek úgy gondolják, hogy mindenképpen a fenntarthatóságot kell az előtérbe helyezni, erről szól az Európa 2020 stratégia is. Tudom, hogy a részletekről itt most nem lehet dönteni, de nagyon fontos a hiteles terv kialakítása. Ami az EFSF-fel kapcsolatos döntést illeti, nos én a bazuka metaforát nem tartom nagyra, de mindenképpen növelni kell a rendelkezésre eszközöket. De aki szoliditásról beszél, szilárdságról, annak gondoskodnia kell arról is, hogy ez a pénzügyi technika vagy módszer, amelyet alkalmazni akarunk, ne vezessen oda, hogy a költségvetéseket túlzott mértékben megterheljük, fontos az okos, intelligens egyensúly megteremtése. Ami a bankok tőkésíté, feltőkésítését illeti, ismét csak túl lassan halad előre a folyamat. A felelősség, elosztás valószínűleg ahhoz fog vezetni, hogy a Dexia esete megismétlődik majd. És zárásképpen láttuk, hogy Európát hogyan nem kell kivezetni a válságból, vagy hogyan nem lehet kivezetni belőle. Sokat, sokra tartom azt a megoldást, vagy kezdeményezést, hogy, beszél, hogy vitassuk meg a szerződésmódosítást, és legyen egy európai konvent, amely megérteti a polgárokkal, hogy milyen változásokkal kell szembesülniük. De tekintettel az európai gazdaságok gazdasági helyzetre, és a gazdasági problémákra, azt hiszem, hogy egy másik bátor lépést is meg kell tennünk. A gazdaság és költségvetésért felelős biztosnak most kell több hatáskört biztosítani Brüsszelben, lehetővé kell tenni a számára, hogy a fenntartható szilárd költségvetésekről gondoskodhasson, de a fenntartható gazdasági fejlődésről is, és aki nem elég bátor ehhez, az nem elég bátor ahhoz sem, hogy kivezesse az Európai Uniót a válságból. Egy utolsó pontot említenék, ez Németország példáján keresztül sok európait érint. Aki fél a saját választópolgáraitól, az nem tud kilábalni az európai válságból. Ha Angela Merkelt emlékeztetni kell Helmut Kohl példájára, vagy Helmut Schmidt példájára, vagy Guido Westervelet emlékeztetni kell Fischer külügyminiszter példájára, akkor esetleg, hogyha emlékeznének ezekre a példaképekre, akkor megnyerhetik akár a választásokat, de ha nem elég bátrak, akkor elveszítik a választásokat, és talán elveszítjük mindannyian az Európai Uniót is kékkártyás kérdést kapott. Tehát egy két kékkártyás kérdés szól önhöz, elfogadja-e Harmszasszony? asszony? Hajla... Harms Igen, rendben. Akkor kollégánk, ki a szó. Tisztelt elnök úr! Ha jól értettem, akkor az előadó azt hivatkozott a ö, görög ö, ö, fűnyíró elvéhez 50-60 százalékot emlegetett. Nem tudom, hogy engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 360 milliárd ö, ö, adósságunk van, és nem 15 milliárddal, ami csak a bankokat jelent és a leginkább a többi országokat fogja ez érinteni. Amennyiben a számok helyesek, amik elhangzottak, az ön véleménye szerint továbbra is fenntartja az álláspontját. Igen, meggyőződésem, hogyha az ember átolvassa a trojka jelentését, akkor így kell eljárni. Tisztában vagyok azzal, hogy megoldást kell találni a görög bankok számára is. De azt hiszem, hogy ez egy olyan döntés, amelyet nem hozhat meg senki egyedül. Egy olyan terv, hogy hogyan lehet Görögországot európai támogatással újra beindítani gazdaságilag, ezt is közösen kell kidolgozni, és európai üzenetként azt szeretném látni a görögök felé, ők ugyanis tudják azt, hogy egy új Görögországot kell újra felépíteniük, és nem csak a régi Görögországot megvédeniük. Egy ilyen szolidáris üzenet egyik csúcs találkozóból sem indult ki a görögök felé. Lothar Biszki. Lothar Biszki következik az egységes baloldal részéről. Elnök úr, kedves kollégák! A válságkezelés egyre átláthatatlanabb, sőt kaotikusabb. A tanács három nappal a csúcs előtt elkezd előkészítő csúcsot tartani, és az Európai Parlament is egyre többet foglalkozik a tanács üléssel, és azzal, hogy mi várható. Már most láthatjuk azt, hogy nagyon nagy áttörésre nem kell számítani, a tanács és a bizottság továbbra is a reményre tesz fel mindent, a reményre abban, hogy az újabb intézkedések bizalomhoz vezetnek majd, és hogy a befektetők a nemzetközi pénzpiacokon most elégedettek lesznek az eredményekkel. De miért is ne fogadnának továbbra is az államcsődre néhány tagállam es- esetében? Miért is ne próbálnák meg behúzni a spekulációk körébe Spanyolországot és Olaszországot is? Csak is a radikális intézkedések akadályozhatják ezt meg. Amíg ilyen radikális intézkedésekre nem vagyunk készek, addig tovább tovább megy majd a spirál lefelé, és a tanács továbbra is az adófizetők pénzével fogja megmenteni a bajba jutottakat. Pénzügyi technikai trükkökkel most már az EFSF 87 milliárdos összegét is hatékonyabbá akarják tenni. Egy német közgazdász ebben az összefüggésben egy tömegpusztító fegyvert emleget, hiszen a gyengélkedő országok esetében 4 billió euróra lenne szükség. És a Görögország esetében tervezett adósság elengedés vagy az adósság átütemezése eleng- e- elkerülhetetlen. A kérdés az, hogy ki viselje ennek költségeit. Természetesen a nemzetközi bankoknak egy 60%-os részvételét ebben biztosítani kell, de el kell kerülni az inszolvenciát, fizetésképtelenséget, főként a görög bankokat érinti mindez. A görög polgároknak a szociális megszorítások után most már félniük, félteniük kell a megtakarított pénzüket is. Ahelyett, hogy a bankok számára egy mentőcsomagot dolgoznánk ki, mentőcsomagra van szükség a bérek, a nyugdíjak és a megtakarítások tekintetében. Egy nyilvános bankra van szükség az Európai Unióban, amely alacsony kamattal hitelez a bajba jutott országoknak, és a magánbankokat nem veszi figyelembe. Olyan programokra van szükség, amelyekkel a munkaerőpiaci helyzet javítható. Köszönöm szépen. Most pedig a Szabadság és Demokrácia Európája alelnöke Francesco Speroni következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, remélem, hogy pozitív megoldás sikerült találni a válságra, de ez a válság megmutatja, hogy az európai építmény valahogy nem jól lett felépítve az alapszerződéstől egészen az euróig. Egyre nagyobb az elkülönülés az állampolgárok, a választók és a intézmények között, beleértve a parlamentünket is. A parlamentnek képviselnie kellene magát. Közben olyan döntések születnek, amelyek valahogy távol állnak a az emberektől és a népakarattól. Van egy alapvető dolog, nem lehet és nem szabad a válságot felhasználni arra, hogy csökkentsük az államok szuverenitását és jogkörét. Köszönöm. Angelika Wertmann asszony következik a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A válság továbbra is átfogóan jelen van, és még mindig nincs megoldás. A Müncheni biztosító bejelentette, hogy elengedi Görögország adósságának nagy részét. Európa kormány is kormány és államfői azonban még mindig nem tudtak megállapodni egy megoldásban. Európa valós problémája az, hogy nincs határozott és zárt politikai vezetés. Miért tanácskozik a tanács továbbra is a magánszektor, magánágazat felelősségvállalásában, amikor az meg már elkezd önállóan is cselekedni? Ez elsősorban azt jelenti, hogy európai politika, Európa politikai vezetése a realitás után kullog. A trojka jelentés után időközben már felmerült a kérdés, hogy egyáltalán elegendő lesz-e az adósság elengedése vagy átütemezése. Ez is az európai politika egyik mulasztása, késedelme. Ezért kérem az összes szereplőt, hogy mielőbb cselekedjenek, és határozottan tegyék mindezt, és egységben köszönöm. Köszönöm szépen, ez vitánk eh, végéhez értünk ezzel. Következő napirendi pont következik. Következő napirendi pontunk a bizottság